hogy melyik politikai pártal is van dolgunk. Nem egy pártal kell foglalkoznunk az ország egészével, és ne felejtsük el, hogy mi forog itt kockán. Köszönöm szépen, egy percben Campbell Bannerman kap szót, elnök úr.